benyújtásra, úgyhogy ez, ezennel elfogadjuk és jóvá hagyjuk a nyilvánosságra tett szövegeket. Az első téma az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás. Egyes, egyes módosító. Mellette ki van? Ellene ki van? Tartózkodás? Elutasítottuk. Nyolcas mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 egy név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22 név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezá- Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Elutasítottuk, úgy gondolom. 24 mellette, ellene, tartózkodás, ezt leellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást a 24-es módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as. Mellette? Ellenem? Tartózkodás? Elfogadtuk. Akkor a 14 kiesik, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19 D mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 20-as, 20-as ö, részenkénti szavazás név szerint első részről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, név szerint, megnyitom a szavazást. Minked, mindenki szavazon? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hat mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hét mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az állásfoglalási indítvány teljes szövege mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor Mauro jelentés a következő, amelyről szavazunk, teljes egészében mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ö, gratulálunk a jelentéstevőnek. Az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás kelet- és dél-afrikai államok és az európai közösség között, különös tekintettel Zimbabvére. Az állásfoglás indítványok közül a GUE-val kezdjük mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A zöldeké mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Az EPP, SND, ALDE és az ECR javaslata, hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolc mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 9 mellette ellene tartózkodás ezt leellenőrizzük elektronikusan. Igen, nem voltam egészen biztos, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva első cikk 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva egyes per egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettő részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Három mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négy mellette, ellene, tartózkodás, el, ö, leellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes szám, 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Név szerinti szavazás az egész szövegről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most a Kaspari jelentésről tartunk név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk a jelentést, gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő jelentés az állami ö, támogatás modernizálása. Egyes ö, részenként, név szerint megnyitom az első részre a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Második részről népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes az eredeti szöveg. Három részről szavazunk. Első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ha, eredeti szöveg harmadik bekezdése mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most akkor tízes bekezdés három részben. Első rész mellett ellene, tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13. bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az állásfoglási indítvány teljes szöveg mellette ki van, ellene, tartózkodások, elfogadtuk. Következés, következő téma a közelmúltban bekövetkezett bangladesi textilgyár tüzek áldozatai. Négyes mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tízes, tízesen belül két módosító van, amelyek azonosak. Minden, mind a kettőt név szerint szavazzuk meg ö, egyszerre. Mindenki szavazon? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es bekezdés. Két részben. Első rész mellett? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazon? Lezárom. Elfogadva. A preambulum bekezdések közül a C-hez harmadik módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Elnézést, nem csak a, harmadik, a hármas mellett ki van, ellene ki van, tartózkodás elutasítva. Most a teljes árásfoglalás indítványról név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk, köszönöm szépen. Következő a, az Atom Sorompó Szerződés felülvizsgálati konferenciájának ö, és a tömegpusztító fegyverektől mentes. A teljes állásfoglalás mellett ellene ki van, ki tartózkodik, elfogadtuk. Jó, akkor a többi módosító ki is esett. Következő jelentés a harmadik országokból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló jelentés, egész jelentés mellett ki van, ellene ki van tartózkodás elfogadtuk, a többi állásolás akkor kiesik, és végül pedig az EU Mercosur kereskedelmi tárgyalás első tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva, nem, elutasítva elnézést. 11 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Ezt is elutasítottuk. 12-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. B. Hármas módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, C-n belül az egyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, a kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 9 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, az teljes állásfoglalás indítvány mellett ki van, ellene, kitartózkodik, ezt akkor leellenőrizzük elektronikusan. Igen, innen nem látszik. Elnézést kérek, sajnos nem láttam. Pontosan leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, és jó étvágyat!